So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Sitzung. Megnyitom bizottságunk délutáni ülését. Bei Punkt 15 unserer Áttérünk napirendünk 15-ös pontjára, melynek alkalmából üdvözlöm John Daly biztost, aki az egészségügy és élelmiszerbiztonságért felel. Üdvözlöm Story főigazgatót és csapatát, amely azon főigazgatóságból érkezett, amely témánkért felelős. Élelmiszerbiztonság, nagyon érzékeny téma, ahogy tudjuk, már nagyon sok ülés telt el ezen kérdés megvitatásával. Nemrég az új étel rendeletnél eh, kisiklottunk, de ez nem jelenti azt, hogy az összes többi téma most simán veszi az akadályokat. Az egészségügy egy nagyon tág téma. Közel áll szívünkhöz, még akkor is, hogyha ez a bizottság annyira széles palettán mozog, hogy néha az érzésem, hogy több időre lenne szükségünk az Európai Unió egészségügyi politikája érdekében. Ma a struktúrát párbeszéd keretében találkozunk. Ez a parlament és a bizottság közötti megállapodás része, mely tartalmazza, hogy tájékoztatjuk egymást több politikai területen zajló tervezésről, szeretném most megköszönni biztos úrnak, hogy mindig informál minket, informálisan is, most pedig átadom Dali biztosnak a szót, hogy a napirenden lévő témákhoz hozzászóljon. Parancsoljon, öné a szó. Well, thank you very much, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők, kellemes délutánt kívánok. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Kicsit több mint egy év telt el, amióta mandátumomat megkaptam, és most szólok először ehhez a bizottsághoz ebben az évben. Köszönöm az önök hozzájárulását, segítségét a múlt évre nézve, és sikeres együttműködés elébe nézek. Az elmúlt időszak megerősítette az egészségügyi helyzetet Európában. Nagyon fontos jogalkotási folyamatok zajlottak, főként a szerv adományozás, a hamisított gyógyszerek, az egészségi ellátás, stb. terén, de természetesen nem volt minden olyan sikeres, mert az új ételek javaslat nem ment át. Ami a bizottság ezévi és évi programját illeti, szeretném kiemelni a fő prioritásokat. Hadd kezdjem a jövőbeli bizottsági javaslata, vagyis a dohány irányelv revideálásával. Ezt 2012-re tervezők. A dohány az nem ugyanaz, mint a többi termék, hanem ez egy igen erősen addiktív és toxikus termék, sok európai fiatal a saját jövőjét füstüli el, és a, már a 15 évesek körében igen nagy arányban dohányoznak a fiatalok mindenképpen el kell érni, hogy az emberek tudják, mit okoz a dohányzás az egészségükre nézve. Szeretnénk erősíteni az egészségi felhívásokat a cigaretta dobozokon, és más nikotin termékeket, például az i vagy e-cigarettákat is körültekintéssel kívánjuk kezelni. Sok kormány foglalkozik ezzel, és éppen ezért a dohánytermék irányelvet jövő év elején felülvizsgáljuk, és ebben a munkában számítok ezen szakbizottság és az egész parlament támogatására. Osztom a parlament azon aggodalmát, hogy tanuljunk a H1N1 pandémiából, és a jövő évre készítünk egy csomagtervet EU szintű pandémia esetére, és egy sor kérdést figyelembe veszünk. A javaslatról a hónap végéig tartjuk a konzultációkat. A tisztelt képviselők valószínűleg tudják, hogy a klinikai teszt irányelvet is tárgyalni kívánom 2012-ben. Egyre több, vagyis 20%-a növekedett a klinikai kísérletek iránti kérelmek száma 2010-től, és a klinikai kutatásokat erősíteni kell Európában azért, hogy a paciensek a leginnovatívabb kezeléshez férjenek hozzá. Készül egy anyag konzultáció céljára, és ebben különböző javaslatok vannak arra vonatkozóan, hogy a szabályozást hogy lehet javítani. Egyelőbb hozzáférés a gyógyszerekhez, ez is fontos cél számomra. Néhány beteg szeretne többet megtudni a betegségéről és a rendelkezésre álló kezelési lehetőségekről beleértve a gyógyszereket. Ezen kívül a betegeknek hozzá kell férniük a megbízható információkhoz, a kompetens hatóságok pedig filterként működjenek a marketing get végzők és a paciensek között. A bizottság revideált javaslatát májusig kell elfogadni, és ezt ennek megfelelően fogjuk módosítani. Európában jó szabályozott keretek léteznek e, e szempontból, de szeretnénk a betegek biztonságát nagymértékben növelni, mégpedig az innovációk bevezetésével. Javaslatot tettünk az orvosi eszközök irányelvre is, és ebben a hónapban magas szintű konferencia e, volt e, ebben a témában, amelyen az Európai Parlament is részt vett. Az európai fogyasztók egészsége a biztonságos élelmiszerektől is függ, ettől ez azt jelenti, hogy az állatállományt is a lehető legjobb feltételek mellett kell tartani. Egy új csomagterv készül e témában is az év végéig. A parlament egy általános európai állatjóléti anyagra nyújtotta be igényét, és megfelelően léptünk ennek érdekében. További harmonizációra és lépésekre van szükség. Mint, a, mint tudják, a bizottság az EU állategészségügyi törvényén is dolgozik, a hivatalos javaslatot jövőre várjuk. Ennek alapja egy központi elv, mégpedig az, hogy a prevenció jobb, mint a gyógyítás, és ki kell emelni azt, hogy az állatok, az emberek és a környezet egészsége összefügg. Ami pedig a kettelésből tartott állatokat illeti, megállapodás született 2010-ben Debrun asszony elkötelezettségének köszönhetően, aki javaslatot tett ennek a rendeletnek az átdolgozására. A másik kérdés pedig a hatékony állat egészségügyi törvények kérdése, az állatoknak szánt gyógyszerek körének javítása. Ami pedig az élelmiszereket illeti, hivatalos kontrollt végzünk azért, hogy az integrált megközelítést erősítsük. Az áttekintés különböző területeket fog megvizsgálni, például az állatoknak szánt gyógyszereket, az import kontrollt. Az ellenőrző hatóságok pedig a beszedett díjakat különböző célokra használják fel. Itt arról van szó, hogy harmonizáltabb alkalmazást alkalmazunk, egyszerűsítsük az eljárásokat, és átmeneti intézkedéseket is előirányozunk, valamint a hús ellenőrzés néhány elemét is áttekintsük. A BSE-vel kapcsolatosan sikerült ezt a betegséget megszüntetni az EU-ban átfogó intézkedéseknek köszönhetően. Ami a TSE úti tervet illeti, most további BSE intézkedéseket hozhatunk, anélkül, hogy az állatok vagy az emberek egészségét veszélyeztetnénk. Ez a javaslat a tagállamok támogatását elnyerte, és most a parlament vizsgálatot folytat ebben a témában. Világosan rögzítenem kell, hogy tudományos támogatás, megfelelő ellenőrzési eszközök lesznek bevezetve, még mielőtt a módosításokat elfogadjuk. Várom a parlament jelentését, amelyet Dagmar Rondber asszony terjesztett elő tegnap az önök szakbizottságában. Végül pedig a 2012-es munkaprogram EU növényegészségügyi terve, törvényt tervez a jobb mezőgazdaság érdekében és a kívülről érkező kártevők és hasonló témák tárgyában. Ami a GMO termelést illeti, Lapás asszony jelentését figyelemmel kísértem, és a szakbizottság különböző módosításait. Üdvözlöm az erőfeszítéseiket arra vonatkozóan, hogy további felvilágítás, felvilágosításokat kérnek, és csak indokolt esetben kívánnak, vagyis az indoklásokat kívánják meghallgatni a GMO bevezetését illetően. Ami a kockázati értékelést illeti, a javaslat célja, hogy a tagállamok választhassanak, és ha úgy döntenek, akkor ne termeszenek ilyen növényeket. Ami pedig a kockázat beazonosítását illeti, ez nem választás, hanem kötelezettség, és itt megfelelő joganyag fog születni. Délelőtt módosításokat fogadtak el a jelentés tervezethez, és biztosítatom önöket, hogy a bizottság megvizsgálja, megvitatja az önök módosító indítványait. Célunk, hogy a társ jogalkotókkal szorosan együttműködjünk a végleges elfogadásig. Ami pedig az élelmiszerekkel kapcsolatos információt illeti a fogyasztók számára, Szomer asszony jelentése, most döntő szakaszba érkeztünk a jogalkotás során. Biztos vagyok benne, hogy a parlament és a tanács mindent megtesz azért, hogy kölcsönösen elfogadható megállapodás szülessen. Készen állok arra, hogy ezeket az erőfeszítéseket támogassam, és hogy a második olvasatban sikeres megállapodás szülessen öt táplálkozási elem jelzését támogatjuk, remélem, hogy ezt el fogják fogadni, valamint a fogyasztók magas szintű védelmét, de anélkül, hogy felesleges administratív terheket rónánk a gyártókra. Egy utolsó megjegyzés, ami igen fontos téma önöknek, az innovatív partnerség az aktív egészség jegyében ez a 2020-as stratégia jele. A partnerség keretében szeretnénk a várható élettartamot kiterjeszteni, és azt is, hogy a az EU állampolgárok időskorban egészséges életet élhessenek, a szociális egészségügyi rendszerek integráltabbak legyenek, és innovatív termékek és szolgáltatások szülessenek. Ami az innovációt illeti, ez az egyik kulcsa a sikernek. Költséghatékos módon felhasználva az innováció segít minket abban, hogy az idősödő társadalom előtt álló kihívásokkal megküzdjünk. A partnerség keretében különböző tervek vannak, több mint 500 hozzászólás, hozzájárulást kaptam, például az egészségügyi rendszerek fenntarthatóságára nézve egyre nagyobb kihívások állnak Európa előtt, hiszen költségvetési megszorításokkal élnek az államok. Ha fenntartható egészségügyi ellátást akarunk, akkor az egészségügyi promóció és a prevenció kell, hogy a középpontban legyen. Hatékonyabban kell felhasználni a már meglévő erőforrásokat azért, hogy az egészségi helyzet javuljon a lakosság körébe, de úgy, hogy ne kelljen a költségvetést emelni. 2000 a 2020-as program nagyon sok lehetőséget rejt magában, az egyetemesség, minőségi, egészségi ellátáshoz való hozzáférés, szolidaritás. A tagállamokat arra akarjuk ösztönözni, hogy a nemzeti reform programokban ezt a témát karolják fel, és a parlament is foglalkozni fog ezekkel a kérdésekkel. Elnök úr, tisztelt képviselők, hiszek abban, hogy önök döntő szerepet játszanak a téren, hogy az intézmények munkája mindig célzott legyen, és a fogyasztókat szolgálja. Ezért szorosan együttműködök önökkel, szeretnénk biztosítani, hogy az összehangolt cselekvésünk jobb életminőséget nyújtson az állampolgárok számára. Most pedig kíváncsian várom az önök véleményét, nézeteit, és szívesen válaszolok a tisztelt képviselők kérdéseire. Köszönöm. Nagy taps a szakbizottság tagjaitól, nem mindig van így, amikor egy biztos szólal fel. Köszönöm szépen Dali biztosnak ezt a tág nevezetést. Néhány téma nehéz, néhány pedig könnyebb, szerencsére. Annyi felszólalunk van, ahány témát említett, 23, ez pedig egy lehetetlen küldetés. Kettő percre korlátozom a felszólalási időt, tehát Mindenki tartsa magát az időhöz, hogy minél többen szólalhassanak fel. Péter Líze az első. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, biztos úr. A bevezetést, köszönöm az együttműködést az elmúlt évből. A meghallgatásakor is jelezte, hogy kezdeményezéseket tesz majd a független eh, betegszervezetek érdekében. Hogyan tudjuk garantálni ezt, hogy a beteg szervezetek a gyógyszergyároktól függetlenül működjenek, és hogyan garantálhatjuk, hogy a betegek érdekében tevékenykedjenek? Tudom, hogy már foglalkozott ezzel, és azt szerettem volna megkérdezni, hogy milyen konkrét lépéseket tervez a közeljövőben. A második kérdés, hogyan tovább? Itt az élelmiszer és a klónozás tekintetében. Sajnáljuk, hogy zátorra futott az egyeztetés, mindenkinek megvan a saját vizsgálata, hogy miért. De nagyon sok dologban konszenzus volt, igazából sok olyan dolog van, amelyben szót érthetünk a további eljárás során. És az Európai Bizottság októberi jelentése is érvényes marad, hiszen nem csak a többi intézménnyel szemben vállaltak kötelezettséget, hanem eh, az érintett gazdasági szektorokkal szemben is. Tehát itt eh, két javaslat is érkezett a bizottság részéről. Szeretném megkérdezni, hogy eh, van-e valamilyen elgondolás, vagy van-e valamilyen ütemterv, hogy hogyan szeretnék ezeket a kezdeményezéseket bemutatni. Igen, javaslatom, hogy másfél percre korlátozunk magunkat, Linda. Igen, a klónozásról szerettem volna megkérdezni, hogy mi történik a klónozással? Nagyon sok szóbeszéd van, hogy a kozmetikai eszközökről szóló irányelvben szeretnék a vállalatok megváltoztatni a határidőt. Mit szándékozik tenni a bizottság, mit szándékozik nem tenni? Ezen kívül pedig feltennék még egy kérdést. Volt karácsony előtt itt egy szóbeli kérdés, és ez alapján itt a vörös hús tekintetében a felügyeletet szeretnénk függetlenül megőrizni, de a cégek felügyelői nem mindig függetlenek. Köszönöm. Krisz képviselőasszony. Köszönöm. Egy témára szeretnék koncentrálni. Állampolgári kérés továbbítok. Nem tudom, hogy más kollégák esetében is így van-e, de nagyon sok interpelláció érkezett hozzánk a növényekből készült gyógyszerekkel kapcsolatosan. Nagyon sok mailt kapunk, internetoldalakat szentelnek ennek, petíciókat kapunk, stb. Mindig valaki emögött van. A 2004-es irányelvről van szó, a növényekből vagy gyógynövényekből készült gyógyszerekről, és a itt arról van szó, hogy betiltanák ezeket a gyógyszereket, de pedig az emberek ezeket szeretik és hozzászoktak. A KKV-k viszont jogosan aggódnak emiatt, hiszen ők állnak a gyógyszerek gyártásai mögött, és túl sok európai szabály hárul rájuk. Szeretném tudni, hogy a bizottság hogyan kíván kommunikálni én most itt az állampolgárok nevében beszélek, és nem pedig a vállalatok nevében, ami eddig megjelent a bizottság részéről, ez valahogy érthetetlen, és szeretnénk megnyugtatni a pacienseket, akiknek szükségük van ezekre a gyógyszerekre. Köszönöm szépen, rövid kérdésem lesz, és pedig finanszírozás tekintetében. A választó körzetemben vannak nagyon jó programok, és a biztos azt mondta, hogy az elkövetkezendő hónapokban plusz forrásokat biztosít. Tehát milyen eszközöket szeretne még biztosítani a finanszírozás tekintetében? És a biodiverzitást a magánszektor hogyan tudna támogatni? Köszönöm, Szatu Hassi. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is nagyon érdekelt vagyok abban, hogy a bizottság elmondja az új élelmiszerek és az állatok klónozásával kapcsolatos elképzeléseit, hogy mik a következő lépések. Jól értettem, hogy a jelen jogalkotással legalábbis egy piacot megelőző igazolás kell a klónozott állatok esetében. Egy másik téma, ami a narkolepsziát és a sertés influenza elleni oltást illeti, legalábbis három ország van, Finnország, Svédország és Franciaország, amely észrevette, hogy a narkolepszia gyermekek között növekedett a sertés influenza után. Egy picit összezavarít a bizottság szerepe, hiszen A bizottságnak kellene a kockázatkezelőnek lennie. Az Európai Gyógyszerügyi Ügynökség véleményt készít a jóváhagyásról, azonban a bizottság dönt. Azonban eddig a bizottság nem adott ki újabb dokumentumot az oltóanyagról Finnország pedig eh, azonnal beszüntette az oltóanyagot, amikor bebizonyosodott, hogy a narkolepszia növekedéséhez hozzájárult. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönjük biztos úr, hogy eljött hozzánk, és beszámol a bizottság 2012-es tervéről. Néhány kérdésemet már feltették mások, viszont én magam azt szeretném kérdezni a biztos úrtól, hogy tulajdonképpen a következőkről lenne szó. Beszélt arról, hogy tavaly milyen fontos folyamatok voltak, és egy egész lista létezik már az ezévi irányelvekről, vagy tervezett irányelvekről, Kérdésem, hogy hogyan fognak nyomon követni bizonyos dolgokat, amelyek nem együtt döntés keretében születtek, hanem parlamenti kezdeményezésre, például állásfoglalások, parlamenti állásfoglalások, európai kezdeményezés az Alzheimer korról, a demenciáról, mit terveznek, hogy fognak reagálni a parlament néhány kezdeményezésére az ön területén belül. Köszönöm. Köszönöm. François Grostet következik. Köszönöm, biztos úr. Rendkívül érdekes programot terjesztett elő 2012-re, fontos témák szerepelnek ebben. Van egy kérdésem a francia ombudsmannal kapcsolatosan és a stressz tesztel, és ehhez tartozik még a paciensek tájékoztatása, a farmakovigilancia keretében szólt már erről, és arról is, hogy mennyire fontos bizonyos gyógyszereket kivonni a piacról, de hogyan fogják ezeket a javaslatokat megvalósítani, és milyen jogalkotási eszközöket alkalmaznak, például a betegek tájékoztatása, a javaslatot májusra várjuk, már többször elhalasztották, igen fontos lenne, hogy tudjuk, mit fog ön nekünk a közeljövőben mondani, és mikor fogja nyilvánosságra hozni ezzel kapcsolatosan a javaslatait. Köszönöm, Daniel. Elnök úr, köszönöm. A biztos úr többször elmondta, hogy az állatok jóléte és kimélete igen érdekli őt, és most egy útiterv születik, várunk egy sor jogalkotási iniciatívát, de eddig még semmi nem történt. Szeretném tudni, hogy mire számít. Lesz az ön részéről javaslat etéren, és ami az állatok szállítását illeti, 2005-ben Kipriánú biztos kijelentette, hogy új joganyagot fog a mandátum végén előterjeszteni, majd a következő biztos azt mondta, hogy eleget tesz ennek a kötelezettségnek, de ez nem született meg. Ön azt mondta, hogy több hatásvizsgálatra, jelentése van szüksége. Nézze meg a tagállami jelentéseket a jogkövetésről, és akkor kiderül, hogy új joganyagra van szükség azért, hogy ez a munka valóban elinduljon, és hogy elfogadhassuk a joganyagot minél gyorsabban. Köszönöm. Gerbrandi úr, köszönöm elnök úr, köszönöm Dali úr. A kérdésem az állategészségügyi törvényre vonatkozik. Azt mondta, hogy új elképzelései lesznek jövőre, és a megelőzésről beszél, hogy ez jobb, mint a kezelés. áttekinti az állategészségügyet, és megnézi, hogy mennyire megelőzhetőek a betegségek. Az antibiotikumokra kérdeznék rá, hiszen jelentős növekvő probléma, hogy egyre több ember rezisztenciát, ellenálló képességet fejleszt ki az antibiotikumok ellenére, főleg a mezőgazdaságban dolgozók. Ön európai szinten hajlandó szigorú szabályokat szorgalmazni az antibiotikumok használatával kapcsolatban a mezőgazdaságon belül? Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő felszólaló. Teodoros Skylakakis. Köszönöm szépen, biztos úr. Megfelelő a sorrend, hiszen én is az antibiotikumra kérdeztem volna rá, 400 ezer páciens szenved az antibiotikumok ellen kifejlesztett ellenállás miatt. Én úgy gondolom, hogy nem csak az állati, hanem az emberi ágazaton belül is szorgalmazni kellene ezt az antibiotikum jogalkotást, és az Európai Unión kívül is. Azonban az új antibiotikumokra vonatkozó kutatás nagyon gyér évről évre növekszik a betegek száma. Látunk egy dolgot, amely felénk halad, és nem tudjuk, hogy mi lesz. Bármikor történhet egy Fukushima, egy szuperkatasztrófa, nem feltétlenül következik be ez az antibiotikum rezisztencia tömeges elterjedés a mi generációnkban, de később bekövetkezhet. Ez természetesen a szubszidiaritás ügye is, de a 168-as cikk az Európai Unióról szóló szerződésben azt mondja, hogy a határokon átnyúló problémákkal európai szinten is foglalkozni kell. Mi a javaslata ebben a tekintetben? Köszönöm Dagmar Roth Bérent. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm, biztos úr. A legutóbbi megbeszélésünk egy kicsit árnyékolva volt, és most ugyanarra az irányelvre kérdeznék rá. Az új élelmiszerek esetében és a klónozás esetében új jogszabályt javasol, összevonja ezt a két témát, vagy külön javaslatot tesz a klónozásra, ha nem, mondja meg, hogy nem. Ha igen, akkor mondja el, hogy milyen nyomon követési lehetőség van, például vetőmagok tekintetében. Hogyan szeretné megoldani az utánkövetést, milyen címkézési gyakorlatot tervez. Itt az új élelmiszerek azért, mivel nagyon gyors vagyok, ha angolul beszélek, és nem az anyanyelvemen, visszatérnék a kozmetikai anyagokról szóló jogalkotásra. Itt már történt utalás erre, de nagyon sok a bizonytalanság. A legutolsó módosító kötelező. Jó lenne, hogyha tisztáznánk, hogy itt nincsen kiskapu, és hogy ragaszkodunk a határidőkhöz. Köszönöm. Köszönöm. Gyors és időkereten belüli felszólalás volt a következő. Corinne Lepage. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék csatlakozni ahhoz, amit a kollégáim mondtak, többek között Ogmár a klónozással kapcsolatosan, mert egyre nagyobb a nyugtalanság Európában, e téren, főleg a fogyasztó körében fölteszik a kérdés, hogy vajon már klónozott húst fogyasztanak, vagy nem. Ez tarthatatlan, gyorsan kell felvilágosítás és valamilyen szöveg, ami a GMO-kat illeti az ön rendelkezésére állok, mint előadó, azért, hogy minél hamarabb célba érjünk, hiszen az Envi Bizottság jelentése készül. Szeretném azt is aláhúzni, hogy az EFSA-t ne kérdejelezzük meg, de legyen még kiegészítő értékelés is a rovarítószerek, peszticidek kérdésében, a másik pedig az egészségügyi és a környezetvédelmi iránymutatókkal. Mi a helyzet? Ön tartott egy ülést e témában, ennek nagyon örültünk, de hogyan lehetne messzebbre menni? És a Comparative Safety Assessment témájában hogyan kíván eljárni, valamint továbbra is meg akarja reformálni a szakértői vagy szakvélemény kiadásokat, és hogyan lehet mindezeket a kontrollokat az EFSA-val összeegyeztetni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretném támogatni kollégámat a novel fooddal, az újszerű élelmiszerekkel, klónozással kapcsolatos kérdéskörben, nyomon követhetőség, stb. Milyen ütemezést tervez, tekintettel arra, hogy nagyon sürgető kérdésről van szó. A második kérdésem, vannak-e tervei arra vonatkozóan, hogy tovább lépjünk a a hagyományos növényalapú gyógyszerekkel kapcsolatos kérdéskörben, és végül állategészségügy, állat jólét, mik a tervei ezzel kapcsolatban, tervezi-e, hogy egy regisztrert bevezet a kettelésből tartott állatokra. Lenz Köszönöm szépen, elnök úr. Dali biztos úr, nagyon köszönjük, hogy eljött. Röviden szeretném, hogy ha beszámolhatnék. A múlt eh, heti állásfoglalásikról itt vagyok egyébként. A eh, DHL eh, egészségre vonatkozó állításáról, ami nagyon kétértelmű. Ha nem lesz meg a többség, akkor le kell állítanunk ezt. De az általános probléma a reklámmal kapcsolatban fontosabb az egészséggel kapcsolatos állítások tekintetében, sok tekintetben aggódom, és kérdezem, hogy milyen lépéseket tervez annak biztosítása érdekében, hogy a gyermekek és szüleik érdekét szolgálja minden európai jogszabály ugyanis sok kérdéskörrel kapcsolatban, az élelmiszerek kapcsolatos tájékoztatás ügyében, és tudjuk, hogy milyen erős a lobby tevékenység, és a civil szervezetek ezzel nem tudnak versenyezni. Mit tervez ön, hogyan tudja biztosítani azt, hogy a gyermekek cégek érdekét eh, szolgálják a jogszabályaink, és ne a gyártók érdekeit. Köszönöm, András Pereiro. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy itt van velünk, biztos úr. Néhány kérdést, amit én is feltettem volna, már feltettek a kollégáim, ezért csak egy kérdésre szeretnék kitérni, amit nagyon fontosnak tartok a gyógyszerügynökség igazgatójának a kinevezéséről szeretném, ha szólna. Tudjuk, hogy többen is érdeklődnek a poszt iránt. Nem lenne észszerű előírásokat bevezetni, amelyekkel garantálhatnánk a transzparenciát, és amelyeknek a segítségével meg lehetne akadályozni azt, hogy ne legyenek ilyen közvetlen átmenetek azok között, akik választanak, illetve akiket választanak. Még hat hozzászólóban hallgassuk meg mindegyiket? Kérdezi az elnök a biztost. Jó, és akkor utána szintetizálva válaszol majd nekünk. Krisztián Buzoly következő. Köszönöm szépen. Mindenek előtt szeretnék gratulálni Dali biztosnak a mm, közegészségügy, illetve a szovédelem területén végzett tevékenységét. Két kérdésem van és majd még lesz egy harmadik is, de lett volna, de ezt a kollégáim már elsütötték előttem. A fertőző betegség kezdeményezésről tudna nekünk mondani valamit? Nagyon fontos lenne, hogy határon átnyúló veszélyekkel meg tudjunk küzdeni erről szól az ön programjának ez a része, talán néhány részletet is hallhatnánk. Gratulálok ahhoz, hogy a klinikai vizsgálatok irányelvet átalakítja, ugyanis a jelenlegi szabályozás inkább akadályozza az innovációt, mint hogy, mint sem, hogy támogatná. Hogyha néhány tagállamban a klinikai vizsgálatok jól működnek, akkor ott a legnagyobb probléma a multinacionális kísérletekkel vagy vizsgálatokkal kapcsolatos. Ott van egy engedélyezési eljárás, több administratív akadály. Pontosan ön milyen javaslatot tesz, hogy javuljon a helyzet? Készült egy vélemény tervezet az IMCO részéről a beteg tájékoztatásról. Grosztet asszonyhoz kolléganőm hasonlóan én is azt kérdezném, hogy milyen megoldást tervez erre a problémára, hiszen ez az, ezt az irányelvet még nem fogadták el. Köszönöm. Veszlund képviselő. Azt hiszem, hogy itt az EU-ban van eh, magas tartalmú halakra egy eladási tilalom, de Svédország ez alól kivétel, és Finnország is. Eh, Svédországban és Finnországban el lehet adni olyan balti tengerből származó halat, amelynek magas a dioxin tartalma. És most vannak kísérletek ennek a kiterjesztésére. Két feltétel teljesülésére van ehhez szükség. Először is a fogyasztókat tájékoztatni kell arról, hogy veszélyes esetleg a túl sok dioxin fogyasztás, és ez tulajdonképpen a dioxin egy mérgező anyag de ennek ellenére sok ezer gyermek és sok ezer embrió ki van téve a mérgezés veszélyének, sőt, bár tudunk erről a dioxin problémáról, sok százezer kiló ilyen halat exportálnak ebből a a szennyezett halból. Svédországnak tényleg be kell adni ezt a kivételt, kérdezem a bizottságtól. Karl Schlüter következő. Köszönöm szépen. Először is azt szeretném kérdezni, hogy nincsenek kivételek, kiskapuk a, a tyúk ketrecekkel kapcsolatosan, és hogy áll a helyzet a végrehajtással. A másik pedig a kozmetikai szerek, itt nincsenek kivételek, kiskapuk, a határidőt pedig meg tudná erősíteni, a másik pedig a rádióaktív élelmiszerek. A Szankó főigazgatóságnak kell, hogy, hogy együtt hogy meglegyen a jogköre ahhoz, hogy társjogalkotó legyen. A többi kérdést illetően majdnem mindenki megsérti ezt az említett jogszabályt. Kérem, hogy mindent tegye meg azért, hogy ezt megvalósítsák. Nem tudom, hogy az ön fia teljes mértékben egyetértett önnel, de az üzenetet vettük. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A 2007-2013 közötti időre vonatkozó egészségstratégiát eh, jó eredménnyel sikerül vissza eh, teljesíteni. Most egy új közlemény tervez a bizottság a stratégia második részéről. Tudná erről valamivel többet mondani, illetve az állategészség eh, irányelv átdolgozásáról. A másik dolog az az a hivatásos, hivatalos ellenőrzések költségének a kérdése. Itt azt hiszem, hogy versenytorzulásról is beszélnünk kell ennek kapcsán, és nagyon gyorsan egy megfelelő szabályozást el kellene fogadni, hogy véget vehessünk a versenytorzulásoknak. A következő kérdés a húsvizsgálatok, az eh, állatorvosi hivatalos vizsgálatok kérdése. Itt eh, Tudjuk, hogy új módszereket tervez a bizottság ezzel kapcsolatban. Azt kérdezném, hogy milyen messzire jutott e tekintetben. Ma már teljesen világosá vált, hogy az antibiotikumok elleni rezisztencia milyen sok veszélyt rejt magában. Azt hiszem, hogy itt a bizottságnak akár kutatómunkát kell végeznie, hogy világosabban lát, lássunk, és nehogy rossz hibás döntéseket hozzunk. És végül még egy kérdés, az utolsó, a dioxin problémáról már szó volt, és meg akarja vizsgálni a, azt, hogy hogyan lehetne erősíteni, szigorítani a dioxin ellenőrzéseket. A kérdésem az, hogy itt is hova, meddig jutott a bizottság. Kéton Színik, köszönöm szépen. Biztos úr, nagyon sok botrányról hallottunk az EFSA kapcsán. Jól ismertek ezek az ügyek, és a függetlenségét erősíteni kell, ezt ön is említette. A másik a gyűjtelőnökségnél kapcsolatban is volt egy botrány, egy korábbi igazgató átment a gyógyszeriparba egy vállalathoz, és bizonyos jelöltek annak a testületnek a tagjai, akik az igazgatót megválasztják. Itt azt hiszem, hogy fontos testületről van szó, és ami befolyásolja a mindennapi életünket. Mik az ön tervei ezzel kapcsolatban? Hogyan tudja elérni azt, hogy jól, végre jól kezdjen működni ez az ügynökség? Még egy kérdés Japánról. Jelenleg 27 prefektúrából 12 2022-ben kell kötelező el, kötelesek ellenőrizni az élelmiszereket, mielőtt e- Európába exportálják. Nem tervezi -e azt kérni, hogy más többi prefektúrából érkező élelmiszer is kiterjeszték az ellenőrzéseket? És Vittorio Pródi teszi fel az utolsó kérdést, mondja az elnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, biztos úr, hogy itt van közöttünk. Mindenek előtt szerettem volna fejteni egy kérdést a farmakorezisztenciával kapcsolatban. Mit tervez ez ügyben a bizottság? A kutatást kellene támogatni, hogy új antibiotikumokat sikerüljön kifejleszteni. Mit terveznek ennek érdekében? Azután a dohány, dohánytermékek kérdése. Ön jogosan hangsúlyozta ki, hogy ez mennyire vérgező és veszélyes dolog. Ez, ez összefügg a, azzal, hogy beszívjuk a dohány füstöt. Mi a véleménye más dohányfogyasztási módozatokról, például a bagó fogyasztása esetleg nem lehet, hogy kevésbé veszélyes, mint a cigaretta. De nagyon sokszor találunk allergiás tüneteket, és az immunrendszer erősítésével kapcsolatban tervezze valamit a bizottság. Vittorio Prodi megkérdezte, hogy hát a bagó fogyasztás, hogyha nyelvünk alá tesszük a dohányt, akkor arról mi a véleménye, vagy esetleg a beszippantott dohánytermék. 2000 2006-ban elfogadtunk egy jogszabályt az élelmiszerekben lévő vitaminokról és ásványi anyagokról, és ön 2009-re maximális értékeket akart meghatározni. Most már 2011 áprilisa van. E, mi történik ezzel az ügyel? Most biztos úr, rengeteg kérdést tettek fel önnek, szorgalmasan jegyzetelt, most kérem, hogy válaszoljon. Gondolom, hogy érdekes volt meghallgatni, hogy a képviselőknek milyen aggájai vannak, úgyhogy kérem most válaszoljon. Tulajdonképpen nagyon érdekes volt hallgatni ezekre a véleményekre és kérdésekre, és biztosítottam önöket, hogy az ilyen típusú eszmecserék nagyon sokat segítenek nekünk abban, hogy jobban lássuk, mik a parlament prioritásai. Ugyanis ilyenkor tényleg nagyon jól ér, ráérezhetünk arra, jól látjuk, hogy a parlament hogyan gondolkodik, mik a prioritásai, hol szeretné a parlament, hogyha dolgoznánk, kimunkálnánk bizonyos szabályozást. És tisztelettel adozom azt, hogy milyen fegyelmezettek voltak itt az elnök úr irányítás alatt, hogyan be tudták tartani a hozzászólási időt. Azzal kezdeném, hogy akkor reagálok a felvetésekre. Az első a beteg szervezetek, független beteg szervezetek kérdése költségvetés, hogyan tudnánk itt a kört négyszögesíteni, hogy biztosítsuk egyrészt eh, az ilyen szervezetek függetlenségét, eh, amelyek tulajdonképpen fogyasztói szervezetek, és ugyanakkor fenntartsuk eh, a szigorúságot a költségvetési gazdálkodás tekintetében, hiszen itt takarékosságra is gondolnunk kell. Ahogyan erre ígéretet tettem a meghallgatásom során, erre Péter az előbb emlékeztetett is, tehát akkor is elmondtam, hogy gondolkozunk azon, hogy hogyan lehetne új módon finanszírozást nyújtani ezeknek a beteg szervezeteknek, anélkül, hogy ezzel alásnánk a függetlenségüket. Vizsgáljuk ezt a kérdést, és természetesen vannak olyan jogszabályok, például a költségvetési rendelet az intézmények vonatkozásában, amelyek szintén meg kell vizsgálnunk. Nem könnyű ez az ügy, ugyanis biztosítani kell azt, hogy ezek a szervezet hogyha támogatást akarunk adni ezeknek a tervezeteknek, akkor ez a költségvetésünket kellene növelni, de hát ez erre nincs lehetőség. Valamilyen alapot kellene létrehozni, akár magántőkéből, és eh, ide így betehetnénk egy, egy szűrőt eh, az adományozók és a kedvezményezetek között, és ilyen módon tudnánk hát ezt a elég eh, furcsa helyzetet megoldani. Többen is rákérdeztek a novel food, az újszerű élelmiszerrel kapcsolatos problémára, a klónozott húsra. Itt hát újra eh, meg kell próbálnunk átúszni a folyót. Az Európai Unió hitelessége azon múlik, hogy mennyire gyorsan tudunk lépni. Elvesztettük, vagy mondjuk eh, nem mondom azt, hogy elvesztettük, de hát fel kellett függesztenünk az újszerű élelmiszerek irányelvet, ami pedig nagyon jó volt Európa számára, és amelyeknek kapcsán szinte teljes volt a megegyezés. Úgy gondolom, hogy nem sikerült az állatok klónozásával kapcsolatban a új eh, szabályozást létrehozni. Mit teszünk most? Én azt tervezem, hogy lehető leggyorsabban elkészítünk egy új jogalkotási csomagot eh, a Novel Food irányelvről, és eh, ahogyan ezt megígértem az egyeztetés során, elkezdünk dolgozni azon, hogy hát tényleg benyújtsunk egy jogalkotási javaslatot egy adott határidő előtt. Erről már az egyeztetés során is tárgyaltunk, és így próbáljuk majd a klónozást azért szabályozni. Önökkel együtt kívánunk majd előre lépni. Ma délelőtt az Agri Szakbizottságban egyébként ugyanezt mondtam el. A parlamenttel együtt szeretném, ha biztosítani tudnánk azt, hogy olyan irányba haladjunk, amely lehetővé teszi, hogy gyors megoldást találjunk erre a kérdésre. Nem akarom, hogy senki is, senkiben is olyan gyanú támadjon, hogy a klónozást akarjuk így megkerülni azzal, hogy most az újszerű élelmiszerekre koncentrálunk. Nem, itt van a Novel Food irányelv, ez tulajdonképpen már megegyeztünk, kár, hogy mégsem sikerült, ezt elfogadni, de e, teljes e, kötelezettséget vállalunk arra is, hogy a klónozás ügyében is e, lépünk. Tehát beszéljünk erről, együtt keressük majd a megoldást, idén év végéig, hát nem mondom, hogy biztos, hogy megoldjuk, de szeretném, ha gyorsan haladnák előre, mert ezt várják tőlünk az emberek. Kozmetikumok irányelv irányelv és ennek a határideje, stb. Szerintem egy dolog van, ami különösen sürgős ezzel kapcsolatban. A határidő, az átmeneti időszak meg van határozva, ezt be kell tartani. És szerintem ez kell, hogy vonatkozzon minden általunk megalkotott jogszabályra ugyanis ha folyamatosan halasztjuk a határidőket, akkor elveszítjük a hitelességünket, akkor nem születnek hiteles jogszabályok. Ez igaz a kozmetikum irányelvre is, és a növényekből készült gyógyszerekkel, hagyományos gyógyszerekkel irányelvre is. Itt már 7 éve eh, folyik a munka, és minden ilyen eh, növényi, te, növényi gyógyászati termék előállítójának volt lehetősége arra, hogy alkalmazza a eh, regisztrációs folyamatot, amit megkönnyítettünk, és nagyon barátát tettünk. A figyelembe vettük a, ezek kapcsán a több mint 30 éve használt ilyen természetgyógyászati szereket lehetett regisztrálni, anélkül, hogy külön értékelés kellett volna végezni. A probléma az volt, hogy az utolsó percben nagyon sok gyártó rájött arra, hogy elmulasztotta a regisztrálást, és akkor elkezdték, elkezdtek nyomást gyakorolni, hogy halasszuk el a határidőt. De ez, ugye április 1 letelt a határidő, és szerintem ez így is marad, nem fogjuk ezt ö, meghosszabbítani. A kozmetikum irányelv kapcsán itt megint csak betartjuk azt, ami a jogszabályban van. Ez pedig azt tartalmazza, hogy van egy vizsgálati tilalom, ez már hatályban van, lesz egy értékesítési tilalom néhány hónap múlva, de a bizottságot a parlament arra kérte, hogy készítsen egy jelentést arról, hogy hogyan áll a helyzet a vizsgálati eljárásokkal kapcsolatban elmondjuk majd a parlamentnek és a tanácsnak, hogy milyen alternatívákat találtunk. Jelenleg ezen dolgozunk, és ezt a jelentés, ahogyan a jogalkotók kérték, be fogjuk nyújtani. És természetesen a parlamentnek és a tanácsnak a saját értékelésünket be fogjuk nyújtani. A e, tyúkketrec tilalom. Következő kérdés. A tanácsban is elmondtam, hogy nem fogom megnyújtani, a, meghosszabbítani a határidőt. De hát el kell mondanom önöknek, hogy mind gondolkozom. Kértem a tanácsot arra, hogy adjon nekem tájékoztatást arról, hogy mi is a helyzet a megfeleléssel kapcsolatban, a rendeletnek való megfelelése hogyan áll. És idén ezt már kétszer elmondtam, nyolc ország még mindig nem adott nekünk tájékoztatást arról, hogy mi a helyzet a megfeleléssel kapcsolatban. Az Agri szakbizottságban nem gondolom el tudják kézzelni, hogy bombáztak azzal a kérdéssel, hogy mi a B-tervem, de hát lehetne akkor C meg D meg E terv. Bármilyen tervet is választunk, azt tényekre kell alapozni, a valóságra kell alapozni, amivel itt Európában szembesülünk. Tudjuk, hogy van egy olyan lehetőség, hogy napi 85 millióba kerül a nem megfelelés, tehát ennyi az az érték, ami már a piacon van, amit eh, fogyasztanak, eh, amit eh, ami már piaci forgalmazás alá került, tehát bármilyen mindenképpen döntést kell hozni, mert ilyen nagy volumenről van szó. És ennek nagyon nagy hatása lesz. Másrészt van egy, mm, meghúzódik egy koncepció is emögött. mögött azok az országok és gazdák, eh, akik már megfelelnek a jogszabálynak, azokat nem szabad, hogy diszkrimináljuk eh, azok miatt, akik nem feleltek meg eddig a rendeletnek. Éppen ezért eh, jelenleg megpróbálom begyűjteni az összes utolsó információt, hogy teljes képet kapjak és akkor meg tudjuk ítélni azt is, hogy az általunk meghozandó döntésnek milyen hatása lesz. Majd eljövök megint önökhöz, és ismertetem önökkel a javaslatainkat arról, hogy mit kellene tennünk. narkolepsziára vonatkozó kérdésre mondanám. Jelenleg amikor megkaptuk a tájékoztatást, hogy erre bukkantak, elsősorban Svédországban és Finnországban, de Franciaországban is találtak néhány esetet. Arra kértük az ECDC-t, és az ECDC jelenleg is aktívan dolgozik, kockázatértékelést végez ezekről az incidensekről, és vizsgálja a kérdést. Tehát ez a két szervezet foglalkozik ezzel, dolgozik ezen, hát megvárjuk a vizsgálódásaik eredményét. A közvetítő, a mediátor kérdése, egy következő felvetés. Ez probléma mindenképpen a nemzeti illetékes hatóságok gyógyszerengedély kiadásával kapcsolatos ez az ügy. Én nyomon követtem ezt a történetet. És tulajdonképpen az utolsó tanácsülésen a francia miniszterrel is beszéltünk erről, ő beszámolt francia helyzetről az egész tanácsnak. Amikor a mediátorról ezt hallott, meg hallottam, akkor utasítottam a szolgálataimat arra, hogy készítsenek egy stresszteszet az új farmakovigilancia jogszabályról. Meg kell nézni, hogy ahol alkalmazták az új farmakovigilancia jogszabályt, ott mi történt. És három kérdést, három ügyet, három dolgot találtunk, amit ki kell javítani. Ez egy új jogszabály, e, még nem is működik, azt hiszem. És három olyan e, elemét e, már felfedeztük, amit mindenképpen korrigálni kell annak biztosítása érdekében, hogy mindig legyen egy európai eljárás, hogyha egy tagállamban egy visszavonásra kerül sor. Másodszorban kötelezni kell a vállalatokat arra, hogy a visszavonást indokolják. A mediátorral kapcsolatos probléma az volt, hogy hát ugye sok országban önkéntesen vonták vissza a elsősorban franciaországból önkéntes volt a visszavonás. Mi most azt fogjuk kérni, hogy kötelezze a jogszabály a vállalatokat arra, hogy indokolják, hogy miért vannak vissza a piacról egy gyógyszert, amikor ez önkéntesen történik. És végül az értékesítés utáni monitorozás kapcsán kell, hogy készüljön egy lista, tehát közé kell tenni azoknak az gyógyszereknek a listáját, amelyekre vonatkozik a forgalmazás utáni monitorozás kötelezettsége. Véleményünk szerint az ilyen korrekciókkal tulajdonképpen szigorítjuk majd, tovább szigorítjuk a jogszabályt, a jogszabályi kereteket, és ilyen ügyek, mint a mediátor ügy, reméljük nem fordul többet elő. A betegtájékoztatás kérdése a következő azt mondhatom, hogy a javaslatunk készen áll, és remélem, hogy a májusi határidőben tudjuk tartani a közétételre vonatkozóan. Azt hiszem, a parlament itt nagyon jó munkát végzett, és nagyon is egyetértünk a parlamenttel, ami javaslatunk, hanem hát is egy az egyben az lesz, amit a parlament javasolt, de nagyon közel áll a parlament álláspontjához. Állatjólét kérdése. Itt előállunk majd javaslatokkal idén, erősíteni fogjuk az állatjóléti jogszabályainkat, és ez kiterjed majd az állatok szállítására is. A jelentés néhány hónapot késik, de szeretnénk biztosítani azt, hogy elég információt gyűjtsünk össze, és elkészítünk egy külső megbízottal egy tanulmányt 2011 2011 első fél évében még. Úgyhogy ez is most zajló folyamatban lévő munka, amelyen aktívan dolgozunk. Az antibiotikum ügyével kapcsolatban van egy ECDC e, munkacsoport, és van egy másik munkacsoport, amelyben az Amerikai Egyesült Államok is részt vesz. Szeretnénk e, megvizsgálni, hogy e, mi a legjobb stratégia az antibiotikum rezisztencia problémájával kapcsolatban. Ez számunkra is prioritás, egy új stratégiát dolgozunk ki 2011. novemberéig. És egyetértek önökkel, valóban szükség van arra, hogy újra legyenek kutatások ezen a területen, mert szükség van alternatívákra az antibiotikumokkal mellett. De másrészt azért nagyon szigorúak szigorúnak kell lennünk az antibiotikumok, a gyógyszerek felhasználása tekintetében. Itt fel kell lépnünk a visszaélésekkel szemben, amikor például állati takarmányok vagy gyógyszeres takarmányokban túl sok antibiotikumot tesznek. Az állathigiéne csomagra rátérve, a higiéniai csomagot az együttdöntési eljárásban felül fogjuk vizsgálni, és a bizottság 2009-es jelentése a higiéniai csomag végrehajtásáról általános elégedettségre talált az illetékes hatóságok, illetve a piaci szereplők körében egyaránt. Ez alapvetően alapvető felülvizsgálásra került sor az egész csomag kapcsán, amelynek a fő célja az, hogy harmonizáljuk bizonyos definíciók alkalmazását, meghatározunk átmeneti intézkedéseket, felülvizsgáljuk a hús ellenőrzéseket, annak, azoknak néhány elemét, és alapvetően egyszerűsítsük az általános eljárásokat. Egyetértünk azzal, ami, amit Linda mondott, a hús ellenőrzéssel kapcsolatos felelősség továbbra is az állami hatóságok kezében kell, hogy maradjon. Ez teljes az egyetértés. Az egészséget érintő veszélyek kezdeményezésre is rákérdeztek. Ma délután eh, lesz egy megbeszélés a munkatársaimmal pont erről a kérdésről, a hogyan továbbról. Gondolkozunk azon, hogy kidolgozzunk az év végéig még egy jogalkotási javaslatot, és hogy kötelezővé tegyük el a tagállamok számára, tehát ez most még egy javaslat, hogy kötelezővé tegyük el a tagállamok számára az, hogy legyen egy készenléti tervük ugyanis mostanáig ez önkéntes, és azt hiszem nagyon fontos lenne, hogy kötelezően ezt előírjuk a tagállamoknak, hogy legyen ilyen tervük. És az egészségbiztosítási bizottságot is kicsit hivatalosabbá kell tenni. A tíz éves időszak tanulságait le kell vonnunk, és most már hivatalossá kell tenni, vagy formalizálni kell ezt a Health Security Committee-t. Ne feledkezzünk meg arról, hogy ami az ilyen veszélyeket illeti, a leggyengébb lánc, láncszem, hogyha van egy gyenge láncszem az egész láncolatban, akkor csak ennyire erős lehet az egész lánc is, illetve ennyire gyenge, és éppen ezért nagyon fontos, a, hogy éberen figyeljünk arra, hogy közösen mit kell megtennünk. A kockázatkezelést ki kell terjeszteni egy EU szintű Eh, reagálásra. És eh, ezt nem az ECDC eh, fogja a kockázatértékelést nem, fogja, nem az ECDC végzi a kockázatértékelést, hanem ez marad a tagállamok szintjén, de sokkal jobban meg kell majd szerveznünk azt, hogy bizonyos veszélyekre hogyan reagáljunk. kettelésből tartott állatok jegyzéke, regisztrálása. Hát nem gondolkozunk ilyenben, hogy legyen ilyen regiszter, de emlékezünk arra, hogy van a kis kutyák, macskáknak kis útlevele. Azután a GMO-k kérdése. Úgy tudom, hogy ma délelőtt szavaztak Lapás asszony jelentéséről, és természetesen tiszteletben fogom tartani az önök döntéseit, az MV szakbizottság döntéseit. Hogy általánosságban mit tervezek a GMO-kkal, nos, megpróbálok minél több partnert érintett szereplőt bevonni az engedélyezési eljárásba. Ahogyan önök is tudják, eddig az történt, hogy az EFSA által néhány hónap ezelőtt beterjesztett javaslatokat, oda tettem mindenki elé, megkértem, hogy ezek, vitassuk meg ezeket a javaslatokat, és két nagyon jó sikerült szemináriumot is tartottunk, mert meghívtunk politikusokat, tudósokat, nagyon jó vitákat folytattunk le. Tervezünk még két ilyen szemináriumot, és majd olyan kérdésekkel fogunk foglalkozni, mint a függetlenség, hogyan lehet a paneleket kiválasztani, mi legyen a helyzet a monitorozással, adatok rendelkezésre állása mindenki számára, tehát ezt a bizalmas kezelés ügyet a lehető legnagyobb mértékben korlátozni kell, hogy legyen tényleg a benyújtott adatokkal kapcsolatban egy független felülvizsgálat, és mindenkinek a hozzájárulását várjuk ebben a folyamatban. Szeretném, hogyha végül létrejön egy rendszer, amelyben, ha nem is mindenki, mert ezt tudom, hogy lehetetlen, de amelyben mondjuk a többség megnyugodna abban, hogy jól mennek a dolgok, a tesztelések, a vizsgálatok és stb. És az EFSA-ról még röviden. Persze, ugye, legyünk óvatosak a botrányokkal, hogy botrányról beszéljünk. Jó, vannak ügyek, az biztos, amelyeket rendbe kell tenni, hogy mondjak egy példát. Van egy, volt egy aggasztó esemény, az előző vezetés, a szóval már előző vezetése kapcsán minket is nagyon aggaszt, ezt nagyon zavart, ezt nyíltan megmondhatom. A szolgálathoz nem tartozó szolgálatokkal vizsgáljuk ezt. De azért egy dolgot értsünk meg. Ezek a szervezetek függetlenek. Én, mint biztos, nem kötelezhetem ezek a szervezeteknek a vezetését, az, ugye az EFSA-ról és az MA-ról beszélünk alapvetően, hogy állást foglaljanak. Ők függetlenek. Nem kötelezhetem őket arra, hogy kit válasszanak a szervezet élére, ügyvezetőnek, vagy első embernek, és nem kényszeríthetek rájuk senkit. A döntés az övéké. És hát sok döntésükkel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy nem feltétlenül értek egyet a vezetés szintjén, eh, vagy a vezetéssel kapcsolatban meghozott döntésekkel, eh, de másrészt azt is gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy megvizsgáljuk egy kicsit ezeknek a szervezetnek az irányítását. És el kell, hogy mondjam, tettem néhány javaslatot már a kollégáimnak, eh, Sefkovics eh, biztosnak, akihez tartozik ezeknek a szervezeteknek az irányítása, és eh, elmondtam, hogy én milyen változásokat szeretnénk. Erősíteni kell a függetlenséget, és az elszámoltathatóságot is. Úgyhogy remélem, hogy ebbe az irányba fogunk majd elmozdulni, és hogy javulni fog a helyzet. Azt is megemlíthetném, hogy ki lesz a az új az EMA új ö, első embere. De azt kell, mondjam, hogy ezt az EMA-nak kell eldöntenie. Van több jelölt, akik ö, már ö, egy interjú sorozaton keresztül mentek. Lesz egy rövid lista, egy short list, és aztán erről a rövid listáról választanak majd vezetőt. Meglátjuk. De vannak szabályok, az EMA-t a jelenleg érvényes szabályok alapján kell irányítani és működtetni. Nekünk biztosítani kell, hogy a szabályokat betartsák. Hogyha betartják a szabályokat még akkor is, hogyha a döntésük nem szimpatikus számunkra, akkor sem tudunk semmit tenni, hogy őszinte legyek. Nem vétózhatunk meg egy döntést, amelyet az EMA meghozott. Úgyhogy megpróbálunk hát egy kicsit azért befolyást gyakorolni olyan irányba, hogy hát az ilyen ügynökség, ezek az ügynökségek, ezek a szervezetek így működjenek. Most a klinikai kísérletek esetében nagyon sokat lehet javítani. Van egy irányelvünk, láttuk, hogy működik. Ezen kívül azt is tapasztaltuk, hogy pozitív elemekkel bír, hiszen a beteg biztonság és a klinikai kísérletek etikáját is sikerült tiszteletben tartani. Másrészt láttuk a dolog gyengeségeit, a gyenge pontjait is, főleg az alkalmazás során. Bizonyos szervezetek pedig végig kísérték a klinikai kísérleteket, anélkül, hogy a gyógyszeripar kísérte volna őket. Tehát szerintem egy kicsit egyszerűsíteni szeretnénk az ellenőrzést. A nukleáris kérdésre Barroso elnök múlt héten bejelentette, hogy a a szinteket, a sugárzási szinteket. Igen. Tehát pillanatnyilag a szervezetünk már azóta a régi értékekhez igazul, igazol, amióta Csernobil megtörtént, a jogi alapról természetesen vitázni lehet, de úgy gondolom, hogy szakértelmre lesz szükség. Itt a atomenergia technológia tekintetében is meg kell nézni, hogy a sugárzásnak milyen hatása lehet az élelmiszerekre, de természetesen minket is érint a dolog, amikor döntések születnek. Dioxinok, ismét Németországban történt ez a dolog, és ez meggyőz arról, hogy működik a rendszerünk. Szerintem egyetlen eh, jogszabály sem garantálja ezt, hogy ne éljenek vissza, ne legyen bűncselekmény, de ha megtörténik, akkor legalább működik a rendszerünk. Tehát a nyomonkövetési rendszerünk működik. Véleményem szerint pedig ez bátoríthat minket. Természetesen szükség van változásokra is. A német kormányjal beszéltünk, erről a tanácsban is beszéltünk erről, és haladunk abban az irányban, hogy megvalósítsuk azt, amit meg kell valósítanunk. A DHA-ról ez ismét a parlament döntése volt. Természetesen ezt be kell tartani. Tehát ismét a keresetekről kit képviselünk? Kinek az érdekeit? A polgárok vagy a cégek? A polgárok érdekeit képviselik. És amennyiben keresett benyújtásra kerül sor, akkor nagyon kevés ilyet hagytak jóvá. Tehát szerintem az esz t nem lehet azzal vádolni, hogy a gazdaság szereplőinek érdekeit védje. Nem. A gazdaság kapja általában ilyenkor a hátrányos döntéseket, amennyiben az EFSA egyszerűen visszautasítja a beérkező panaszokat. A gazdaság pedig tényleg harcol ezen a téren, de akkor is erősnek kell maradnunk. Maradtunk is, és azt mondtuk, hogy tudományos alapon ítélték meg a dolgokat, és egy terméket pedig megfelelő módon jelölni kell. Elmondhatom, hogy volt néhány eset, amit jóvá hagytak. Szerintem nem lehet ö, azzal vádolni, hogy tudományos alapok nélkül hagytunk volna jóvá termékeket. Tehát nem tudom, hogy miért kellene felülvizsgálni ezt a rendszert. A vitaminok, dolgozunk a vitaminok témáján, jó. A balti tengerben lévő halakat érintő dioxin esetében a svéd kormány, amikor Svédországban jártam, Ez a témáim között szerepelt, tehát meghosszabbít, a derogáció meghosszabbítása is szerepelt a témák között, és jövő hónapban eh, foglalkozunk ezzel. A svéd kormányzat pedig tájékoztat minket, hogy létezik a nők és a gyermekek, a terhes nők és a gyermekek számára egy különleges tájékoztató program. De természetesen szükségünk van a visszacsatolásra. Tehát a, a kormányzatnak ezt garantálnia kell. Már tíz éve ezt mondják, de nem működik. Tehát mit csinálunk vele? Köszönöm szépen. Dalli biztos, hogy állta itt a kérdések maratonját. Nagyon tartalmas válaszokat kaptunk. Érdemes megtapsolni. Folytatjuk az együttműködést, és ambícióit pedig nagyra értékeljük. Sok sikert kívánunk, főleg abban a tekintetben, hogy betartatja a határidőket a jogalkotási anyagok tekintetében. Köszönöm. Nagyon köszönöm. És kapcsolatban maradunk, és legközelebb is szívesen várjuk. Thank you, Joe. It's amazing this culture. So we continue. Hi. We continue. Folytatnánk. Sind wir abgehauen? Sonic. We continue with item 16, Universal Service and 112 M. Tehát most akkor átérünk a következő témánkra, ez az egyetemes szolgáltatások és a 112-es segélyhívó szám, és José Manuel Fernández kap szót. Nagyon szépen köszönöm. Elnök úr. a 112-es segélyhívó szám egy Európai Uniós szám, és megalapíthatjuk, hogy az európai polgárok nem rendelkeznek megfelelő információval erről a számról. Másrészt pedig azt a következtetést is levonhatjuk, hogy az állampolgárok több információt szeretnének, és megalapíthatjuk, hogy a lakosságok, a lakosság 26%-a tudja, hogy létezik ez a 112-es segélyhívó szám. Igazából nem értünk el nagy haladást, ez csak 4%-kal több, mint 2008-ban. És 35% érzi úgy, hogy megfelelő információval rendelkezik. 96% pedig úgy gondolja, hogy hasznos az, hogy legyen eh, egy ilyen összeurópai segélyhívó szám, ez a 112-es. Ez a szám egy befogadó jellegű szám, ezzel egyetértenek a polgárok. 87%-uk azt mondja, hogy a nemzeti hatóságok a tagállamaikban többet tehetnének például a fogyatékossággal élők részére, tehát több információra van szükség, ez nyilvánvaló. És tenni is kell a szám tudatosításáért, és ezt javaslom véleményemben is. Az iskolákban kellene kezdeni a felvilágosítást. Például számos tagállamban egyáltalán nem kezdeményeztek semmit, hogy az iskolákban megtanítsák a gyerekeknek, hogy létezik ez a 112-es segélyhívó szám. Tehát az ilyen jellegű rendezvényeket mindenképpen támogatnunk kell. És ezt az európai 112-es napon kell összpontosítanunk, amely február 11-e. Van egy európai kezdeményezés 2020-ig, a következő pénzügyi terv során, a következő pénzügyi keretben, amely 2013-14 2020-ra eh, vonatkozik, célként kellene megfogalmaznunk, hogy az európai polgárok 80%-a azonosítsa be ezt a 112-es számot, mint egy összeurópai segélyhívó számot. Ez pedig minden tagállamnak kötelessége lenne. Ezt szerintem elérhetjük, éppen ezért úgy gondolom, hogy célként is megfogalmazhatjuk. De nyitott vagyok a többi javaslat irányába. Örülnék, hogyha a bizottság többi tagja is nyilatkozna erről a célról. Szerintem elérhető a cél. Ami pedig eh, a hívások elhelyezkedését illeti, tehát nem csak azt kell kideríteni, hogy ki kér segítséget, hanem igazából a csalókat is el kellene rettenteni, tehát hogy eh, álhívások ne legyenek. az összes tagállammal azon kell fáradoznunk, hogy minőségi szolgáltatást biztosítson a 112-es segélyhívószám. Ennek a célkitűzésnek az egyik része pedig az, hogy a hívásokat be lehessen helyszín alapján azonosítani is. Egy másik lényeges szempont pedig, ahogy mondtam az elején, hogy inkluzív, tehát befogadó szolgáltatás legyen ez, ami azt jelenti, hogy a fogyatékossággal élő különleges segítséget kell, hogy kapjanak. Annak érdekében, hogy hozzáférjenek a számhoz. A hozzáférhetőségnek nyelvi kihatása is van. A nyelv ne legyen akadály. A segélyhívás esetében, ha valaki a 112-est tárcsázza. De véleményem szerint, és utána jártam, hogy ez lehetséges, meg lehetne fordítani ezt, tehát ez azt jelenti, hogyha valamilyen katasztrófa történik, akkor legyen lehetséges az, és hasznos, hogy ahelyett, hogy az emberek ezt a számot tárcsázzák, legyen egy eh, segély központ, amely visszafelé az embereket is figyelmeztetheti, hogy valamilyen veszély van. Tehát, hogy például van valamilyen cunami, földrengés, vagy atomkatasztrófa veszély, mint például Japánban. Nagyon hasznos lenne az is, ha visszafelé is működne ez a dolog. Tehát, hogy egy központ az embereket értesíteni tudna. Tehát jó lenne, hogyha a 112-es oda-vissza kötelező módon tudna működni. Ez a polgári védelem feladata, és a tagállamok pedig egy veszély potenciális áldozatait tájékoztathatnák, hogy veszélyben van, életük és vagyonuk. Ezek javaslataim a véleményemben. Rövid a véleménye, hogy mindenki láthatja. És természetesen nyitott vagyok. Dziękuję koledze Fernandezowi. Do głosu zapisała się... E, köszönöm szépen Fernandes kollégának. Előttem van a felszólaló lista, az első felszólónak adom meg a szót. Um, Childers asszony, köszönöm az előadónak a véleményt, mindennel egyetértek, amit elmondott. Valóban népszerűsíteni kell ezt a számot, sokkal szélesebb körben, talán nem is lenne ez olyan nehéz. Maguk a parlamenti képviselők, amikor például a médiumoknak tájékoztatást adnak, megemlíthetnék ezt, és fontos az, hogy a 80 százalékos célt elérjük. Mielőtt parlamenti képviselő lettem, nem tudtam, hogy ez a szám létezik, csak homályos képen volt róla. A 112-es számot mindenképpen támogatom, és várom azt, hogy együttműködjek az előadóval. Adina Balea asszony az ad Köszönöm, elnök úr. Örülök, hogy ismét figyelmet kapott ez a téma az új keretében. A 112-es segélyhívószám volt illetően volt figyelemfelkeltő kampány, petíció, parlamenti nyilatkozatok, stb. Nagyon hosszú utat tettünk meg, és némi sikert elértünk, bár még csak kevesen ismerik ezt a számot, pedig 20 évvel ezelőtt jött létre, és az európaiak 78%-a még nem ismeri. Éppen ezért érdemes ezt a munkát folytatni. Első megjegyzésem a figyelemfelkeltéssel függ össze, ez döntő, ezért eh, erősítjük a hármas bekezdésben kifejtett gondolatokat, vagyis a bizottság állandóan emlékeztesse a tagállamokat kötelességük felhívni az állampolgárok figyelmét a 112-es számra, és ehhez az oktató kampányokat is fel kell használni. A 112-es szolgáltatásnak nem lesz semmi haszna, hogyha az állampolgárok háromnegyede nem is tudja, hogy létezik már kilenc éve kell, hogy tájékoztassák a tagállamok erről az állampolgárokat, de hát nem nagyon nagy sikerrel tették ezt meg. A bizottság értékelje, hogy a tagállamok megfelelően eleget tesznek-e a kötelezettségüknek. Másik a lokalizálás, a szín lokalizás 112-es szám tárcsozása esetében ezzel életeket lehet megmenteni ezzel a számmal, és ez jogi kötelezettség az egyetemes szolgáltatás irányelven belül, de még mindig különbségek vannak a tagállamok között az intézkedés hatékonyságát, végrehajtását illetően. Kérem a bizottságot, hogy tegye kötelezővé ezt, és legyenek olyan követelmények is, hogy bízható legyen ez a szám, a lokalizálás, és néhány másodperc alatt el lehessen érni a megfelelő szolgáltatót, vagy választ lehessen kapni, hanem akkor a bizottság léphessen a tagállamok ellen. Másik kérdés, nyilvánosságot kell adni a reverse 112-es számnak, ez egy korai előrejelző jel, rendszer az állampolgárok számára vészhelyzet esetén, erről már szó volt. Úgyhogy mindenképpen, ahogy az előttem szóló is mondta, ezt támogatni kell, és erőteljes jelet kell küldenünk azért, hogy ez a szolgáltatás is benne legyen az egyetemes szolgáltatás irányelven, legyen ez egyetemes, többnyelvű és mindenki számára elérhető. Köszönöm Barászónak, most pedig Milena Kabronok képviselőtársunknak adom meg a szót. Sajnos a mikrofon nincs bekapcsolva. Köszönöm szépen, elnök úr. Eredetileg nem is akartam hozzászólni, de azért köszönöm a szót. Köszönöm az előadónak, Miről is van itt szó? Ez rendkívül fontos téma. A kérdésnek a nyelvi oldala nagyon fontos. Nem elég, hogy az emberek kapcsolódhassanak a 112-eshez, hanem valakivel kell, hogy beszélni is tudjanak, mégpedig a saját nyelvükön, nagyon sok millió, több millió turista van az országainkban, és nagyra értékelnék, hogyha a telefonközpontossal nyelvükön is beszélne, valamint az üzemeltető hozzá kell, hogy férjen a különböző információkhoz, azért, hogy ez az egész rendszer hatékony legyen. Már többször szó volt a vitában a betegek jogairól a határon átnyúló egészségügyi ellátás terén, és itt az információ megosztása fontos vészhelyzetekben, úgyhogy ez megint egy olyan pillanat, amikor ennek szükségességét kiemelhetjük. Köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólást. Most pedig a bizottság képviselőjét szeretném megkérni arra, hogy szóljon hozzá. Köszönöm, elnök úr. A az előadó javaslatai, az összes javaslat, amit itt hallottunk, rendkívül fontos. A bizottság prioritást ad annak, hogy rendelkezésre álljon ez a szolgáltatás, és minőségi legyen. A 112-es segélyhívó szám és szolgáltatás ismerni kell ezt a számot, ez fontos aspektus, mert lehet, hogy a 112-es számnak minden egyéb jellegzetessége már megvan, lokalizálás vagy szín alapján való lokalizálás, stb., de hogyha egyéb területen nem működik, akkor nincs értelme. Felhívták a bizottságot arra, hogy sürgesse a tagállamokat, tájékoztassák az állampolgárokat erről. Rendszeresen kommunikálunk a tagállamokkal erről, tájékoztatjuk őket, felhívjuk erre a figyelmüket, úgyhogy erre a jövőben is kötelezettséget vállalunk. A másik kérdés, hogy ez elegendő volt-e? Természetesen nem. Nagyra törő céljaink vannak, szeretnénk a 80%-os értéket elérni, 2020-ig, de szerintem ez könnyen el tudjuk fogadni a mi oldalunkról is ezt a kötelezettséget. Ami pedig a felülvizsgált telekom keretet illeti 112-es segélyhívószám és a fogyatékkal élők számára ennek igénybe vétele ezzel foglalkozunk, és az átültetést figyelemmel kísérjük a tagállamokban, hiszen új követelmények vannak, ahogy ez a keret megállapodásban szerepel. Elsődleges felelősséget kell itt vállalni, például a lokalizálás pontosságáért, tehát a tagállam vállalja a felelősséget, és lehetőség van arra is, hogy további intézkedéseket hozunk a harmonizáció érdekében, és hogy további útmutatókat adjunk a szükséges a szín lokalizálás lokalizálás érdekében. Úgyhogy ha bármi egyéb közlendő van, kérem, hogy feltétlenül keressenek meg minket. Köszönöm szépen! a bizottság képviselőjének. És befejezésként Fernández úrnak szeretném átadni a szót, gondolom, hogy hozzá kíván szólni. Köszönöm, elnök úr. Igen, hálás vagyok az összes hozzászólásért és biztos vagyok benne, hogy sikerül ezeket belevenni a véleményembe, ezeket a, vélemény, ezeket a hozzászólásokat, megjegyzéseket. Szerintem igen széles konszenzusra számíthatunk a cél, illetően is természetesen nyitott vagyok a további javaslatok előtt. Ha a tisztelt képviselőtársak kívánnak élni ezzel a lehetőséggel a módosító indítványokat is várjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Fernandes úr. És most csak tájékozhatnám önöket, hogy a módosító indítványok leadásának határideje április 18 dél. Május 24 szavazás, május 25 az IMKO-ban, és a plenáris júniusban foglalkozik a témával. Köszönöm, most pedig térjünk át a következő napi rendi pontra. Igen, most 17 óráig tartunk egy szünetet, mert Hauk asszonyra várunk. Ő árnyék előadó ebben a kérdésben. Üdvözlöm Bálcáni asszonyt is, hiszen a 2012-es költségvetési tervezetről beszélünk majd, és várunk 5 óráig. Rozpoczynamy kolejny punkt. Akkor elkezdjük a rövid szünet után a következő napi rendi pontot. Itt van bizottságunk előadója, és itt van a parlamenti előadó is. A 17-es napirendi pont következik tehát, és ez a megbízatás a 2012. évi költségvetési tervezetről folytatandó háromoldalú megbeszélésre. Bálcáni asszony, öné a szó. Cari colleghi. Kedves kollégák, a költségvetési eljárás nagyon fontos fordulópont előtt áll, hiszen eh, szeptember 20-áig be kell nyújtani a 2012-es költségvetést. A parlamentnek a saját álláspontját eh, ki kell alakítania. A következő hónapokban sok lesz, sok feladatunk lesz. Idén, idén tavasszal az a helyzet, hogy miután egy olvasatban zajlik az eljárás, nagyon hatékonyan kell ebben mindegyik intézménynek közreműködnie. A 2012-es költségvetésre vonatkozó javaslattervezetemet a Költségvetési Bizottságnak és a plenáris ülésnek kell elfogadnia, a költségvetés előzetes tervezete most hozzá kapcsolódik a gazdasági kormányzás kérdéséhez optimálisan kell ezt az európai szemesztert lebonyolítanunk, hiszen először került erre sor. Ez az ez lesz az első vizsga arra, hogy hogyan sikerül a tagállamok költségvetését és reformterveit egymással koordinálni a nemzeti reformtervek, ugyanis nagyon fontos részét jelentik az európai szemeszternek. Az európai költségvetésre vonatkozó tervezetben az is szerepel, hogy állandósítsuk az európai szemesztert. Nagyon világosan meg kell fogalmaznunk, hogy hogyan lehet lehetővé tenni a konvergenciát, az, hogy a tagállamok költségvetési politikája közelítsen egymáshoz, hiszen ez az egyetlen olyan lehetőség, amelyel a tervezett beruházásokat meg lehet valósítani. A 2020-as stratégia célkitűzéseit is elősegíti a nemzeti reformprogramok sikeres megvalósítása. Ezek nagyon ambiciózus célkitűzések, és nem engedhetjük meg magunknak az üres járatot. Itt nagyon feszes menetben kell dolgozni, hogy a 2020-as célkitűzések valóban megvalósuljanak. Ez a költségvetés, a konvergencia költségvetése, megpróbáljunk az erőfeszítéseket a 2020-as célokra koncentrálni. A költségvetést a Költségvetési Szakbizottság készíti el a költségvetésre vonatkozó javaslatot, de minden szakbizottság azután ebben részt vesz, hozzáadja a szakértelmét, konkrétan is hozzájárulva ezzel a 2020-as stratégiai célok megvalósulásához. Éppen ezért én találkoztam valamennyi szakbizottsággal, és arra kértem a kollégákat, hogy tekintsék saját ügyüknek a költségvetést. Ez egy olyan ügy, ami, amely nem csak a költségvetési szakbizottsághoz tartozik, hanem mindegyik bizottságnak ez egy rendkívül fontos feladat, a saját ágazati prioritásaikat is ennek tükrében meg kell határozniuk. Nagyon sok az érzékeny, kényes kérdés amelyek általában a stratégia két fontos céljával függenek össze. Az egyik a kutatás és fejlesztés, a másik a klímaváltozás elleni küzdelem. Ez két olyan terület, ahol az Európai Unió úttörő szerepet töltött be, és ahol a következő időszakban is fontos előrelépésnek kell történnie. Már most megkísérelhetjük definiálni, meghatározni azt, hogy az egyes szakbizottságok hatáskörében mely politikai, szakpolitikai területek tartoznak, és ezeket hogyan lehetnek össze, összhangba hozni a 2020-as célkitűzésekkel. Június 3-a egy fontos határidő, a kísérleti projektek és előkészítő intézkedések ketedik beterjeszteni. De figyelembe kell venni, hogy milyen változások vannak, hol változtak az igények, de új európai e, szakpolitikákra is lehet javaslatot e, tenni. Munkánk során ezeket a fontos érzékeny kérdéseket e, különös figyelem övezi majd. Jutta Haug kolléganőm nagyon értékes munkát végzett, és a SUR szakbizottságban is foglalkoznak a kollégák az unió jövőjével. A tervezésnek ez az időszaka lassan lezárul, és nagyon szorosak a marzsok. Idén, tehát nagyon fontos az, hogy pontosak legyünk, precízen határozzuk meg a prioritásokat, és mindenkinek az együttműködésére szükség van. A nagy figyelmet kell, hogy kapjanak a kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések. A bizottság már közítette az első jelentését a költségvetéssel kapcsolatban, és abból is kiderül, hogy nagyon sok szempont még nem világos. Tartottunk egy meghallgatást, hogy megpróbáltuk jobban megérteni az indokokat, de még részletesebb apró munkára is szükség van, meg kell vizsgálnunk, mi az, ami működött, mi az, ami nem és azután abból kell kiindulnunk azokból a programokból, amelyek már beváltak, amelyek bizonyítottak. Meg kell vizsgálnunk, hogy milyen fellépések, milyen programok tartoznak az egyes szakbizottságok hatáskörébe, és melyeknek van stratégiai jelentősége a 2020-as célok tekintetében. Így tudunk nagy előrelépést tenni április 20-a után kezdődik az első olvasatbeli tárgyalás, kísérleti projektek, előkészítő intézkedések szerepelnek először, és azután, ha megérkeznek a módosító indítványok, akkor ezeket kell majd megvizsgálni. Köszönöm szépen, Balzáni asszony. Most pedig a jelentés tevőnek, Juta Haugnak adom meg a szót, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Franceskának is, hogy eljött ide. Nagyon felelősség teljesen áll hozzá az unió költségvetésének a kérdéséhez. Ez egy hatalmas munka, sok szakbizottság úgy gondolja, hogy a jelentést el kell, hogy látogasson hozzájuk. Itt sok a munka. A Környezetvédelmi Szakbizottságban elég világos, hogy melyek a mi prioritásaink, és mit szeretnénk megvalósítani. Elsősorban mindenek előtt természetesen a klímaváltozás elleni küzdelmet kell megemlítenünk. Ez horizontális feladat. Egyébként nagyon sok minden ami az éghajlatváltozás elleni küzdelem céljait szolgálja, de tulajdonképpen nem e, a a sorokkal függ össze a legszorosabban, hanem ez egy horizontális feladat, e, rengeteg területet érint, és e, az egész költségvetésért felelős jelentéstevő, és ezt így kell, hogy kezelje meg kell határoznunk azt, hogy az éghajlatváltozás elleni küzdelem egyes szempontjai hogyan számszerűsíthetők, hogyan helyezhetők el a költségvetési sorokban. A költségvetés területén ugye itt volt a LIFE program, vagy itt van a LIFE program, ami tényleg nagyon jól működik. A bizottság, illetve a bizottság egyes szolgálatai nagyon jól hajtják végre a LIFE programot. A tagállamok és a tagállamok beli civil szervezetek most már nagyon jó megértették, hogy ez hogy működik, hogy melyek az igazán fontos és a jó intézkedések. Azt hiszem, azt hiszem ezt az eszközt tovább kell erősítenünk, nem csak a jelenlegi hosszú távú költségvetésben, az ott még ebből a hátralevő két évben, 12-ben és 2013-ban, hanem látnunk kell általánosságban is, hogy milyen kis projektekben gondolkozhatunk. A biológiai sokszínűség, fenntartható turizmus, nagyon sok olyan terület van, ahol fontos, hogy folytatódjon a LIFE program. Minden, ami az energiahatékonysággal és megújuló energiákkal függ össze, ez természetesen szintén a mi intézkedéseink közé tartozik, Természetesen tudjuk, hogy az ipari szakbizottságnak is van itt hatásköre, esetleg a regionális szakbizottságnak is, hiszen a kohéziós alapok, a strukturális alapok hozzájuk tartoznak. De ezzel együtt úgy érzem, hogy az energiahatékonyság és a megújuló energiák támogatása számunkra mindenképpen az egyik prioritás. Amit tavaly, azaz 2010 óta látnunk kell, ami már nem a mi kompetenciánk, az az, hogy a, mi történjen a kevésbé fejlett országoknak adott támogatásokkal, fejlesztési segélyekkel. Ez most már a DG ECO-hoz tartozik, de fontos és sürgető az, hogy a klímavédelmi intézkedések megvalósuljanak a fejlődő országokban, annak érdekében, hogy az általunk meghatározott kritériumokat ezek az országok is tudják teljesíteni. És mindig tisztában kell lennünk azzal, hogy amit meg kell tenni, az pluszban történik, eh, még a mellett, a fölött, ami a szigorúan vett fejlesztési politika. Tehát nem szabad a fejlesztési politikából elvenni ahhoz, hogy eh, eleget tudjunk tenni a fejlődő országoknak klímaváltozás elleni küzdeléhez nyújtott támogatás szempontjainak is. Két fontos dolgot szeretnék még kiemelni. Nagyon fontos a tagállamok közötti együttműködés, a költségvetésen keresztüli ösztönzők meghatározása, illetve a jogalkotáson keresztül történő ösztönzés. És az utóbbival kapcsolatban látnunk kell azt, hogy a jogszabályok végrehajtása és az ellenőrzés rendkívül fontos ügyek. Látnunk kell azt is, hogy a jogsértési vagy szerződésszegés miatti eljárások, amelyeket a bizottság indított tagállamok ellen, ez ennek a száma elég nagy, és 17,7 mint egy 425 ilyen eljárás környezetvédelmi jogszabályokkal függ össze. Hát fel kell tennünk a kérdést, hogy sikerül-e a környezetvédelmi főigazgatás, főigazgatóságon dolgozókkal együtt gondoskodni arról, hogy minden jogszabályt alkalmazzanak. A bizottság, illetve a főigazgatóságok sokszor kérik a létszám bővítést. Fel kell tennünk a kérdés, hogy tényleg elég a jelenlegi létszám. Elég nyomást tudunk-e gyakorolni a tagállamokra, hogy tényleg eh, végrehajtsák a környezetvédelmi jogszabályokat. Ezt így kell látnunk, és eh, gondolom a bizottság erre tud majd válaszolni. Ezeket nem csak eh, a költségvetésért felelős enviszak szakbizottsági képviselőként érdekel, hanem a SURE, a különleges szakbizottságban betöltött feladatom miatt is. Lesz ugyanis egy külön ülésünk, amelyik az adminisztrációval akar foglalkozni, és ezzel kapcsolatban majd tulajdonképpen a bizottságot támogatnunk kell. Tudom, nem népszerű dolog azt mondani, hogy létszámnövelésre van szükség, de hát akkor sem népszerű, az sem népszerű, hogyha több tagállamban nem hajtják végre, nem valósítják meg a környezeti jogszabályokat és ha megnézzük, hogy melyik országokkal szemben indultak jogsértési eljárások, látjuk, hogy vannak olyan tagállamok, ahol nagy számú eljárás indult. Tehát nyilvánvaló, hogy több ellenőrzésre van szükség. A bizottságtól erre majd választ kell kapnunk. Nekem persze jó lenne az is, ha most is tudnak válaszolni, ez rendben van, de hogyha ez nem megy azonnal, akkor nagyon hálás lennék, hogyha ez a hét végéig azért még megtörténne ugyanis amikor a e, SURE e, különleges ülése, egyébként nem jövő héten lesz, hanem húsvét után, de azon az ülésen már szeretnék számok látni. Szeretném, ha ott lennének velem a számok. Az adminisztrációért, az igazgatásért illetékes biztossal e, beszélgetve így a követeléseimet, így pontosabban meg tudom fogalmazni. Az összes árnyék jelentéstevőhöz is fordulok a saját frakcióban. Gondoskodjanak arról, hogy nagy elővigyázatosságra van szükség a kísérleti projektekkel és előkészítő intézkedésekkel kapcsolatban. Francescától hallottuk, hogy június harmadika a határidő, eddig lehet a jó ötleteket előterjeszteni. Van egy belső ütemtervünk, és szeretnénk megvizsgálni azt is, hogy a bizottság mit tesz azzal, amit tavaly fogadtunk el, projekteket és előkészítő intézkedéseket. Mit tesz ezekkel a bizottság? És azok a kollégák, akiket ez eh, valóban nagyon érdekli, és akik eh, idén elő akarnak állni a gondolataikkal, kérem arra, hogy jöjjenek el a Költségvetési Bizottságba holnap 9 és 11 között egy meghallgatás során ez lesz a téma. Emília, ő egyébként a bizottságunk gyöngyszeme, különösen költségvetési ügyekben. Tehát Emília ezt már elküldte, ezt a tájékoztatást mindegyik frakciónak, de azért még egyszer megismétlem, valóban mindenkit szeretettel meghívok, jöjjenek el hozzánk a költségvetési szakbizottságba, és hallgassák meg azt, hogy milyen kísérleti projektekről tudunk beszámolni, ezeknek milyen eredménye lett, és mit kell tenni ahhoz, hogy egy projektet kísérleti projektnek ismerjenek el. Nagyon köszönöm Juta Haugnak az elmondottakat, a tájékoztatást, és most megadom a szót a listámon a következő hozzászólónak. Köszönöm. Elnök úr, bulgárul folytatom. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani Haug asszonynak a munkáért. És Szeretném azonnal kihangsúlyozni azt, hogy véleményem szerint Jutta Haug a parlament egyik vezető személyisége. Külön köszönetet szeretnék neki mondani. Annyi jelentéstevőként hadd emeljem ki, hogy az eszmecsere és a módosító indítványok benyújtásának határideje közötti idő nagyon rövid. Éppen ezért szeretném megkérdezni, hogy nem lenne jobb az, hogyha a bizottság hosszabb időt biztosítana a módosító indítványok benyújtására, és hogyha szeptember eleje lenne a végső határidő. Jelenleg éppen azt elemzem, hogy a 2010-es költségvetés végrehajtása mennyire volt eredményes, és a pénzügyi fegyelem a költségvetés végrehajtásánál egy nagyon fontos szempont azt látjuk, hogy az Európai Bizottság inkább csak a számokat nézi, és nem a pénzek elköltésének a hatékonyságát, vagy a célok megvalósulását. A 2012-es költségvetéssel kapcsolatban szeretném, ha több forrás kapna a Környezetvédelmi Bizottság olyan projektekre, amelyeknek a célja a széndiokszid emisszió csökkentése, a megújuló energiák támogatása, az energia hatékonyság erősítése, a ritka földfémek kérdése, hiszen ez nagyon fontos számunkra itt Európában. Ami a japán válságot illeti, bizakodó vagyok a tekintetben, hogy sikerül több támogatást adni a megújuló energiáknak, és ez nagyon fontos része a Környezetvédelmi Bizottság munkájának. A kísérleti projektekkel kapcsolatban begyűjtjük majd a javaslatainkat, az energia hatékonyságra vonatkozóan, illetve a nyersanyagok újrahasznosítására vonatkozóan is. Köszönöm a figyelmüket. Dziękuję Nagyon köszönöm. Zapajatov kollégának, hogyha más nem kér szót jelen pillanatban, Nekem lenne egy kérdésem. Kérdezem, hogy az Európai Bizottság képviselője itt van-e közöttünk, és ha igen, mondaná -e valamit nekünk. Kérdezem az előadó asszonyt, hogy kíván-e még hozzászólni? Nem? Csak egészen gyorsan szeretnék válaszolni a kollégáknak. Először is köszönöm a különböző jelzéseket, amelyek szorosan kapcsolódnak a 2020-as stratégiához, a klímaváltozáshoz, a megújuló energiaforrásokhoz és az energiahatékonysághoz. Ezek döntő területei a 2020-as stratégiának, és sajnos a legújabb tények azt mutatták, hogy valóban igen szilárdan ragaszkodnunk kell ezekhez a ágazatokhoz, ezekre kell tennünk. Az egyik hozzászóló a jogalkotást emelte ki, ez az európai szemeszter, az európai jogalkotás egyik fontos pontja, a reform és a koordináció a tagállamok között kell, hogy működjön költségvetési szinten is, viszont a jogalkotási téren is koordinálnunk kell. Ez döntő a kísérleti projektek és az előkészítő projektek esetében a határidő június 10, és itt a bizottságtól valóban visszacsatolást várunk főként technikai szinten szeretnénk felvilágosítást kapni a projektről és a módosításokról, a hivatalos határidő pedig szepta, szeptember. Ne legyenek olyan tartalékok, amelyek nem igazán láthatók. Éppen ezért egy első javaslatot teszünk, azért, hogy a bizottság válaszait meghallgassuk, majd pedig meglátjuk, hogy van-e szükség korrigálásra, kell-e konkrétabbnak, hatékonyabbnak lenni, mert tudjuk, hogy a márzsok rendkívül korlátozottak. Ez utóbbit szeretném én is aláhúzni, hiszen mindaz, amit a költségvetéssel kapcsolatban eldöntünk, és ami ezután nem valósulhat meg, az számunkra elveszett pénz nem lehet az év közben ezt azután átcsoportosítani, és december 31-én akkor visszakerül a tagállamok pénzügyminisztereihez. Ezt ugye nem akarjuk. Ezért a lehetőségeinket, ha nem használjuk ki, akkor ez sajnos így fog történni. Ezért minden évben én ezt a felhívást intézem mindenkihez. Nagyon alaposan meg kell nézni azt, hogy mi lehet egy jó kísérleti projekt, vagy előkészítő intézkedés. Mielőtt valaki beadja a e, pályázatot, e, és mielőtt a szakbizottság döntene erről, talán e, célszerű konzultálni bizottsági emberekkel, szakértőkkel, és megkérdezni a véleményüket, ez vajon megvalósítható projekte, vagy sem. Egy dolog biztos, minden esetben, amikor egy úgynevezett jogszabályi alapunk van, jogalapunk van, akkor az már nem pilót projekt, az nem kísérleti projekt. Kísérleti projekt az a, a, csak az lehet, ami valami új elgondolás, új dolog, amit mi, a parlament javasolunk de ez valóban vadonatúj kell, hogy legyen jogalap nélkül. Tehát nem lehet ez már egy közel, vagy egy múltbeli programmal azonos. Minden évben, vagy egy évről évre egyre nehezebb ilyen új programokat kitalálni. Az Európai Unió egyre integráltabb megközelítést alkalmaz, egyre több a jogszabályunk, egyre több a jogalapunk, de ezzel együtt azért biztos vannak még jó ötletek, jó gondolatok, amelyeket talán be lehetne vinni a költségvetésbe, hogy ne vesztenek el a pénzek. Köszönöm szépen, és ezzel a felhívással amelyet a fantáziánkhoz intézett Jutta Haug, lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Még annyit szeretnék elmondani, hogy a módosító indítványok benyújtásának határideje június 15 kellene, hogy legyen. Szeptember 8-án lenne a szavazása a szakbizottságban. Az előkészítő eljárás kísérleti projektek kapcsán május 25-e hangzott el, mint javaslat, tehát eddig kell foglalkozni, vagy eddig foglalkozhatunk a kísérleti projektekkel. Június 15-ig, déli 12 óráig lehet tehát a költségvetési tervezethez módosító indítványokat benyújtani. Ezt elmondva le is zárhatom a mai ülést, és azonnal folytatjuk a koordinátorok ülésével.